Ez a napi rendi pontunk az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Hújtemá úrnak négy percre. Tisztelt kollégáim, biztos úr, mindig problémákról beszélünk ebben a házban, de a problémáknak eh, az okozója általában a politika. Hatalmas lehetőségeink eh, vannak arra, hogy a eh, termelőket támogassuk, hogy kihasználhassák az előttük látható lehet, álló lehetőségeket. Ezért erről szól ez a jelentés. Köszönöm a biztosnak és a bizottságnak, hogy megtekintette a sokszínűség kérdését, a víz forrás és más kérdéseket is felvetett. Helyes ez ugyanis új kihívások állnak előttünk, és a mezőgazdaság ezekkel a kihívásokkal innováció segítségével tud megküzdeni, így jobb minőségű élelmiszerekhez juthatunk, és sokkal jobb minőségű lehet a környezet is. A gazdálkodóink megérdemlik ezt. Elérhetjük azt, hogy kevesebb növényvédőszert használjunk, és ehelyett inkább szerves trágyával, védjük, szerves trágyával trágyázzuk a növényeinket. Így a termelőinknek, gazdálkodóinknak lehetősége lesz arra, hogy élelmiszert termeljenek, ugyanakkor vigyázzanak a természetre is. De nekünk kell megnyitnunk az utat az innováció előtt a mezőgazdasági szektorban a mezőgazdaság előtt álló lehetőségeket még messze nem használhattuk ki megfelelően. A gazdálkodók a jelenleginél sokkal többet tudnának tenni, de lehetővé kell számukra tennünk ezt, lehetővé kell számunkra tenni azt, hogy ne legyenek akadályok, azelőtt, hogy új technológiákat alkalmazhassanak. Át kell gondolnunk azt, hogy a saját magunk elé kitűzött célokat hogy tudjuk elérni. Az innovációt megfelelő módon kell kihasználnunk. És ez nem arról szól, hogy intézkedéseket kell hoznunk, hanem hogy lehetőséget teremtünk a, gazdaság, a gazdálkodóknak arra, hogy környezetkímélő módon dolgozzanak, hogy hozzáigazítsák a munkamódszereiket az új igényekhez. A mezőgazdaságnak a mezőgazdaság képes arra, hogy kihatással legyen a gazdaságra, hogy megóvja a környezetet, és hogy hozzájáruljon a gazdasági fejlődéshez. Az integrált mezőgazdálkodást arra is ki tudjuk használni, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon világos, hogy mit kell tennünk. A mezőgazdaság jövője előttünk áll, de nem szabad most tétováznunk, biztosítanunk kell a gazdaság fejlődését. Ezeket a lehetőségeket tekintem át a jelentésemben, és remélem, hogy a holnapi szavazáskor mindenki támogatni fog engem, és így a gazdálkodóinkat is. A lehetővé tesszük nekik, számukra azt, hogy minden technológiát kihasználhassanak. Elnök, köszönöm szépen. Heten jelentkeztek a spontán felszólások sorában. Mindenki megkapja a szót. Először Peti Jána asszony gospođo predsjednice nastavak uspješne zajedničke poljoprivredne politike te zadržavanje dostatnosti proizvodnje hrane. köszönöm elnök asszony a kap végrehajtása, illetve jó minőségű élelmiszer előállítása a fogyasztók számára attól is függ, hogy innovatívak a gazdálkodók, technológiai innovációra szükség van, ugyanakkor a pénzügyi rendszerek innovációjára is, és a menedzsmentben is szükség van innovációra. Mindez az élelmiszerelletes biztonságát kell, hogy szolgálja. Köszönöm a raportőrnek, hogy elfogadta a módosítómat amely a KKV családi vállalkozások szerepéről szólt, amelyek komolyan hozzájárulhatnak a vidéki területek fenntarthatóságához, illetve a nemzeti és kulturális örökség védelméhez. Más kontinenseken látható mezőgazdasági termeléstől eltérően az európai gazdák a fogyasztókra koncentrálnak, és ezzel hozzáadott értéket állítanak elő ezt a kapcsolatot a fogyasztók és a termelők között fenn kell tartani. Köszönöm, Szerelő Santos következő. Köszönöm. Az agráriumban az innováció az azt jelenti, hogy a fejlesztést, a kutatást finanszírozni kell, és az eredményeket el kell terjeszteni. Az innovatív megoldások mint a precíziós agrárgazdálkodás, fontos, hogy elterjedjenek. Ezek egy lehetőséget jelentenek arra, hogy a KKV-kat is jobb finanszírozásban részesítsük, akár a periférián levő területeken is, ahol a helyi foglalkoztatás szempontjából különösen fontos a szerepük a klímaváltozás kihívásának is meg kell felelni, illetve okosan kell kihasználni a gazdasági erőforrásokat egy olyan folyamatra van szükség, ahol a gazdára irányul a figyelem, és ők a változásnak a kovácsai, ehhez persze megfelelő képzésben is részesülniük kell. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdaságok, az európai mezőgazdaság modernizációja nem feltétlenül jelenti azt, hogy az amerikai gazdálkodásra kell átállnunk. Ezt akarják a TTIP-el is ráerőszakolni Európára sokan. Ez csak az óriások számára és a nagy gazdálkodói lobbik számára járhat ez bármiféle eredménnyel, ugyanakkor az európai gazdák milliói számára ez egy ez katasztrofális eredményekkel járna. Az európai örökséget kellene inkább védenünk. Az európai modell az, az pontosan a fordítottja annak, mint amit a, a multinacionális cégek szeretnének. az európai termelés átalakítása valóban botrányos és katasztrofás lenne Európában. Thank you. Innovation remains a key... Köszönöm szépen, az innováció nagyon fontos. Enélkül nem tudunk reagálni azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk a mezőgazdaságban az innovációt mindenképpen támogatnunk kell. Egyre többet kell termelniük a gazdáknak, egyre kevesebbet. Ugyanakkor az új technológiákat az európai gazdák hát igencsak lassan veszik át. Éppen ezért a tudás transferre van szükség a kutatáktól a gazdákig. A releváns jogszabályokat kell ehhez megváltoztatni, és a gazdák számára új finanszírozási lehetőségeket találni. Kedves kollégák, az 50-es évek óta óriásit változott a mezőgazdaság. A 2050-es évben is majd nagyon más lesz a helyzet, de csak akkor, hogyha mi sikere járunk. Köszönjük szépen, köszönjük. Sebastian úr a következő hozzászólónk, parancsoljon képviselőtársam. Buenanit. Muchas gracias, señora presidenta. Hablamos de algo tan importante para... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, arról beszélünk, hogy az innovált létfontosságú a mezőgazdaság számára. Ez megint csak egy kísérlet arra, hogy kisegítsük a válságból ezt az ágazatot. A vannak jó kilátások is erre. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy aláhúzta, hogy a fenntarthatóság és az innováció egymásnak nem ellenségei új utat keres a mezőgazdasági vegyanyagok területén, szeretné támogatni a sokszínűséget. Egy olyan fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk teremteni, amely nem a jövőbe tekint vissza. Támogatni szeretnénk a kutatást, biztos, fenntartható ágazatot szeretnénk teremteni a mezőgazdaságból,

Grazie, Presidente. Un'agricoltura efficiente ed innovativa. Köszönöm, elnök asszony. Az innovatív és hatékony mezőgazdaság a fenntarthatóság által támasztott igények kulcsa, és a modern mezőgazdaság nem csak termékeket termel, hanem odafigyel a multifunkcionalitásra és a többi ágazattal is összekapcsolódik. Az eh, számítógépes és kommunikációs technológián kell mindennek alapulnia, az adat eh, nyomon követésen. Olyan szervez, szervezeteket, olyan rendszereket kell eh, alakítanunk, amelyek modernizálják a mezőgazdaságot, amelyek nagyobb termékenységet biztosítanak a mezőgazdaságban. Ezért támogatom ezeket a technológiákat, mert úgy gondolom, hogy ezek vonzóbbá teszik a mezőgazdasági ágazatot a fiatalok számára is, és a bizottság véleményem szerint az innovációt a mezőgazdaság területén jobban kell, hogy támogassa. Elnök, köszönöm szépen a spontán felszólásoknak ezzel vége. Hogán biztos úr, megint a szó. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Huitma jelentéstevőnek ezt a jelentést, és az innovációt és a fejlődést támogatja a európai mezőgazdaság jövőjében. Sok érdekes beszélgetést tartottam a jelentéstevővel, és én támogatom az általa felhozott ötleteket. Az innovációra való összpontosítás nagyon fontos. Az innováció miért is is annyira fontos. Azért, mert új termékek és új termelő módszerek kifejlesztését leszi lehetővé, amelyekkel a klímaváltozás is megelőzhetjük, és más társadalmi kihívásoknak is meg tudunk felelni, valamint versenyképességünket is tudjuk fejleszteni. Biztosítjuk az élelmiszerbiztonság magas szintjét, illetve a fenntartható élelmiszertermelést. Huitma eh, jelentéstevő nagyon jó javaslatokkal állt a jelentésében, meg fogjuk eh, vizsgálni alaposan ezeket a javaslatokat különösen a számítógépes menedzsmentrendszerek, illetve az antimikrobális szerve, szerek használatának csökkentése, valamint más területeken a bizottság a szubszidaritás elvének vételével megpróbál minél előbb lépni. Vannak természetesen olyan kérdések, amelyeket helyi szinten kell megoldani. Ezért nagyon fontos a bizottság számára is, hogy ahol a releváns a nemzeti szint, ott nemzeti szinten hozzuk meg az erre vonatkozó jogszabályokat. De az új technológiák, az új technikák bevezetése rendkívül fontos az innovációt a jelenlegi politika mixben a vidékfejlesztési és a kutatási politikán belül a horizont 2020-on belül kezeljük. A Horizon 2020 a kutatási innovációs keretünk, és ezt a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban is úgy használjuk ki, hogy a, társad, az a társadalmi kihívásoknak megfeleljünk, például az élelmiszerbiztonsági, az erdészeti, a tengerészeti és más kihívásoknak a 2016-2017-es programunkban szereplő társadalmi kihívásokra is a Horizon 2020 megfelelő részeinek megfelelően reagálni fogunk. A bizottság 2016-os 2017-es munkaprogramjában látszik, hogy a Horizon 2020 majdnem 80 milliárd eurót szán ezekre a célokra, és a különböző társadalmi kihívásokra vonatkozó vonatkozó célokra is. Ezzel tehát a kutatás, fejlesztési, valamint a mezőgazdasági főigazgatóságok együttműködését biztosítani fogjuk. Egy, egy, egy másfél millió euró csak a mezőgazdasági célokra fordított, kutatási célokra von, fordított kiadás, illetve terv, és a egy sor 2015-ben már 15 ilyen témát kezdtünk el, a Horizont 2020 utol, legutolsó három évét 2017. szeptemberig meg fogjuk tervezni, és a, a, az elkövetkezendő programozási időszakra 3200 olyan kísérleti programot fogunk indítani, amelyet a e, tagállamokban el tudunk indítani, és ez a vidékfejlesztési programok széttörezezését meg fogja elő, előzni. Úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás mindenképpen erős e, erőt is jelent, hiszen e, olyan, olyan programokat tudunk elindítani Európa szerte, amelyek helyi szinten kerülnek kidolgozásra, és mindannyian meg kell, hogy tekintsük azokat a politikákat, amiket kialakítottunk, hogy ezeket milyen módon tudjuk végrehajtani. Múlt héten az Európai Mezőgazdasági Miniszterek találkozóján vettem részt, és Eindhovenben meglátogattam egy mezőgazdasági élelmiszeripari fogyasztásról és termelésről szóló kiállítást, ahol nagyon sok izgalmas új technológiával kapcsolatos élelmiszer termeléssel kapcsolatos újdonságról, újdonságot láttam, és itt pontosan ezeknek a releváns technológiáknak a gyakorlati alkalmazását és az innováció, alkalmazásának az értékét tudtuk megtekinteni. Hújtam a úr jelentésében ugyanezeket láttuk. Köszönöm szépen a jelentést. Köszönöm biztos